El señor presidente. Az elnök. Señor comisario. Igen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, megnyitom a mai ülést, és a napirend alapján az első